Erről nagyon sok kollégája még példát vehetnek. Köszönöm szépen. Tényleg végére értünk a vitának. Berekeztem a vitát. Szerdán szavazunk róla déli 12 órai szavazás rendjén. Most pedig áttérünk a Svensson jelentésre a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keretről szól ez a jelentés mindenekelőtt az előadót svensson képviselő asszonyt kérem jelentését ismertesse. herr talman! jag vill börja med att Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőknek, az árnyékjelentést készítőknek, illetve a Nőjogi Szakbizottság kollégáinak, azért, hogy foglalkozunk ezzel a jelentéssel. A holnapi szavazás előtt, illetve a mai vita előtt szerettem volna elmondani azt, hogy milyen sok nőt érint ez. Szerettem volna elmondani azt, hogy milyen sok nőt gyilkoltak meg, de ezt nem fogom megtenni, hanem ehelyett inkább egy-két eh, képet eh, szeretnék átadni majd az erőszakról a szavazás előtt, mégpedig azzal a célral, hogy a szavazás előtt lássák ezt, és minden eh, képviselő megértse azt, hogy itt a lehetőség arra, hogy leküzdjük ezt az erőszakot, mégpedig azzal, hogy igennel szavazunk erre a jelentésre. Képzeljenek el egy anyát, aki esti mesét olvas a gyerekeknek, a férj feltépi az ajtót, és a gyerekek már tudják, hogy mi fog történni, a gyerekek magukra hozzák a paplant, befogják a fülüket, be, becsukják a szemüket, nem akarják látni, hallani, ami történni fog, hallják azt, ahogy az apa üvölt, hallják a lépteit, a verést, hallják azt, hogy az anyjuk kiáltozik. Ez egy kép. Egy másik kép, amit szeretnék átadni, az egy olyan nő képe, akit ö, több éven át bántalmaztak, és dönt arról, hogy kilép a kapcsolatból, és egy új kapcsolatot épít ki. Elmenekül, szerencséje van, kap egy anya otthonban egy helyet, és a férj azután, hogy egy-két nappal később a gyerekeket értem egy a, elmegy az óvodához, amikor a nő várja a gyerekeket, és leszúrja a nőt. Gyakran előfordul ez, és ez az erőszak a nőket érinti, mert ők nők. Ez a halálos erőszak a nőkkel szemben, ez akkor történik, amikor a nő végre dönt arról, hogy kilép a kapcsolatból. Egy nő nem tud elválni egy olyan férfitől, aki úgy gondolja, hogy az ő tulajdona. Óriási veszély fenyegeti a nőt akkor, hogyha a férfi lejön arra, hogy elveszítette a nő felett a hatalmat. Másik kép, amit szeretnék elmondani, egy fiatal lány kilép a moziból, elbúcsúzik a barátjától, azt mondja, hogy holnap találkozunk, azután viszont azt hallja, hogy valaki követi, megtámadják, megerőszakolják, túléli ezt, de egész életében ezzel kell együtt élnie. Foglalkoztunk ezen kívül a nők szexuális bántalmazásával, arról is tudunk, hogy 2012-re az Európai Bizottság a Stockholm Program értelmében egy tervet fog kidolgozni EU-s szinten, én ezt üdvözlöm, és várom az ilyenfajta akciótervet. Amíg a nőket érinti a nem specifikus erőszak csak azért, mert nők, addig nem tudjuk azt mondani, hogy demokratikus és esélyegyenlőségen alapuló társadalomban élünk. A nők életét behatárolja ez az erőszak, és tudjuk, hogy mennyire el van terjedve az erőszak a társadalomban. A nők gyakran esnek áldozatául a nem specifikus erőszaknak, de gyakran nem szabad megtennünk azt, hogy csak áldozatként tekintünk a nőkre. Vannak erős nők is, akik képesek arra, hogy saját maguk számára, illetve gyerekeik számára megfelelő életet teremtsenek. Itt az idő arra, hogy ezt, ezeket önöket támogassuk. A nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem Malmström biztos asszonyt a bizottság nevében. Köszönöm szépen. Uh, honorable members, thank you very much. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen Szenszen asszony a bevezetőjét. Nagyon-nagyon fontos ez a téma. Valójában a nők elleni erőszak elleni harc magas szintű prioritása a bizottság számára ezt a vonatkozó stratégiánk is bizonyítja. Ahogy bemutatta, jelentős, hatalmas a probléma még mindig Európában ezen a területen, és pontosan ezért célzott akciókkal dolgozunk azért, hogy foglalkozunk a kérdésekkel. Koherens politikai választ kell adnunk az, arra, hogy kezeljük ezt a kérdést Európában. Üdvözlöm a jelentését, és ezt a fontos kezdeményezést. Ez lehetőséget ad arra, hogy együttműködjünk, eszmecseret folytassunk, szinergiákat alakítsunk ki a között, amit a bizottság és az Európai Parlament tesz, hogy jövőbeni tevékenységeket határozzunk meg ezen a területen. Egy sor téma, amit az jelentésben leírt, már a folyamatban lévő folyama, bizottsági kezdeményezések témáját képezi. Maximalizálni kívánjuk a hatásunkat. Olyan területekre koncentrálunk, ahol egyértelmű a jogalap a következő csomagban, ami az áldozatok jogaival foglalkozik, fogunk külön foglalkozni a nőkkel és a gyermekekkel, mint érzékenyebb áldozatokkal. Következő hónapokban fog ez a csomag elkészülni. A nők természetesen különösen sérülékenyek, amikor családi erőszak áldozataivá válnak, vagy szexuális visszaélés áldozataivá, vagy másfajta erőszak áldozataivá válnak. Tisztelettel és tudással kell kezelnünk őket, például amikor a jogrendszerbe, igazságszolgáltatás rendszerébe bekerülnek. Speciális támogatást, védelmet igényelnek. Hozzá kell, hogy férjenek a igazságszolgáltatáshoz. A jelenlegi jogi keret nem biztosít minimális szintet, amikor áldozata válnak ezek a nők a védelem tekintetében. Ezért a bizottság meg akarja erősíteni az áldozatok védelmét Európában. Első lépésként egy jogalkotási intézkedésekből álló csomagot fogunk készíteni, amelynek a célja az lesz, hogy védjük ezeket az áldozatokat, és kölcsönösen elismerjük, kölcsönösen alkalmazzuk a megfelelő eljárásokat szexuális és családi áldozatok, családi erőszak áldozatairól van itt szó elsősorban a bizottság. A védelmi intézkedések kölcsönös elismerését is célozza, például amikor ismételten éri erőszak családon belül a nőket, vagy a családtagok, vagy a fél részéről. Biztosítani kívánjuk azt, hogy Európában ne lehessen olyan nő, aki akivel nem törődnénk a védelmi rendszer keretei között. A csomagunk egy általános keretet fog felállítani, amit a mandátum során más eszközökkel is kiegészítünk, koncentrálva a specifikus áldozati igényekre. Például a bizottság a nemi csonkítás ellen is konkrétan fel akar lépni és fel fog lépni. Az igazságszolgáltatás területén a nők, nők helyzetének megerősítését fogunk dolgozni, elemezni fogjuk a vonatkozó statisztikákat. A bizottság az Európai Nőjogi Intézet statisztikai adatait és munkáját is fel fogja használni. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság már jelenleg is jelentős pénzügyi támogatást biztosít azért, hogy harcolni lehessen a női nemek nem nemen alapuló erőszak ellen nem kormányszervezetekkel és állami szervezetekkel is együtt működünk. Köszönöm, elnök úr. Kép, biztos asszony. Most pedig a képviselőcsoportok nevében következnek a hozzászólások. Mindenekelőtt az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében Jimenez Beszeril Teréza képviselőasszony kérem hozzászólására. Két perc áll rendelkezésére. Eh, la mayoría de las veces que... Köszönöm szépen. Amikor eh, felszólaltam a plenárison, akkor nagyon sokszor említettem a nők elleni erőszak témáját, és még egyszer megteszem ezt ma is. Soha nem fogom feladni azt, hogy harcoljak a nők elleni erőszak ellen. Nagyon fontos, hogy publikusan beszéljünk ezekről a kérdésekről. Semmi ok, semmi okot nem lehet megvédeni, ami azt indokolhatná a parlament, a legjobb hely, a legjobb intézmény arra, hogy megvédjük a nőket, azokat a nőket, akik napról napra erőszak áldozatai, és akiknek szükségük van mi ránk, a jogalkotókra. Támogatnunk kell az államokat is, hogy büntessék azokat, akik ilyen bűncselekményt követnek el. Európában nagyon magas az aránya azoknak a nőknek, akik erőszak áldozatai legalább egy alkalommal, és ugyanez igaz a gyermekekre is. A bizottság cselekvési tervében is elismeri ezt. Arra van szükség, hogy továbbra is hangsúlyozzuk az áldozatvédelmet, az Európai Áldozatvédelmi Mandátum alapján. Ennek a témának előadója voltam, és ez hamarosan valósággá fog válni. A jelentésem kezdetektől fogva jelentős támogatást kapott. Ez is bizonyítja, hogy ez a probléma, ez a téma a családon belüli erőszak, az egész családot érinti, a gyermekeket, a nőket, a fiatalokat és az időseket is. Nem szabad a politikai opportunizmus aspektusából nézni ezt a kérdést. Mindannyian választ akarunk adni erre a szociális problémára. Nem szabad csöndben lennünk, dolgoznunk kell, aktívaknak kell lennünk ebben a témában. Mostanáig még nem sikerült csökkenteni az halálos áldozatok számát. Lehet, hogy valamit nem jól tettünk eddig, lehet, hogy a, a demagógia áldozatai voltunk. Most már a szavakról térjünk át a konkrétumokra, adjunk tényleges támogatást, és próbáljuk elérni, hogy méltó életet élhessenek, és biztonságosan élhessenek a nők. Minden áldozatnak tudnia kell, hogy én mindig készen fogok állni arra, hogy hallassam a hangjukat, és harcolni fogok ezzel ellen a borzasztó ellenség ellen ami sokszor sok ártatlan áldozatot követel. Mindenkitől azt kérem, hogy tegye ugyanezt. Köszönöm. Köszönjük szépen. A hölgyeket nem fogom félbeszakítani, de kérem, hogy tartsák be az időt. Tomzen képviselőnőt kérem másfél percben a szocialisták és a demokraták részéről. Uh, Köszönöm szépen. Minden negyedik eh, európai nő erőszak áldozatává vál, és minden hatodik nőt érint a szexuális erőszak. Minden eh, gyermek 26%-a él meg fizikai erőszakot gyerekkorában. Ez egy óriási probléma Európában, valamit tennünk kell. Nem szabad behújni szemünket. Nem szeretnék további történeteket uh, hallani arról, hogy férfiak savat öntenek a nők arcába, vagy különböző módon bántalmazzák őket szörnyű. Történeteket hallottam számos nőtől, és ez valóban szörnyűséges az EU-ra nézve is. Az EU-nak valamit tennie kell, meg kell állítani az erőszakot, és ezért ez a jelentés rendkívül fontos. Egy jelzésről van szó, annak irányába, hogy az Európai Parlament úgy véli, hogy a nem specifikus erőszak megsérti az emberi jogokat. Az Európai Bizottságnak reagálnia kell, egy irányelvre van szükségünk, egy olyan irányelvet akarunk, amely megállítja a nőkkel szembeni erőszakot. Koordinált megközelítést kell alkalmaznunk, arról kell gondoskodnunk, hogy az áldozatokat a meg lehessen védeni, és arról is gondolkodni kell, hogy Európában sehol sem lehessen büntetés nélkül megúszni az erőszakot a nőkkel, nőkkel szemben. Masszívan fel kell lépni a megelőzés területén is. Az erőszak nem magánügy, csak politikai lehet ezen felépni. Most pedig a Liberálisok és Demokraták Szövetsége nevében Párvánová képviselőnő fog szólni két percben. Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, kiváló munkát végzett. Az Európai Parlament ezzel a jelentéssel kimondja, hogy nem csak küzdeni kell, hanem nagyon sürgős fellépni a nők elleni erőszak ellenében a bizottságnak is el kell ismernie, hogy EU szerte intézkedésekre van szükség. Óriásiak a különbségek a tagállamokban ugyanis a nők elleni erőszak szabályozásában. A Justice főigazgatóság tavaly azt állapította meg, hogy óriásiak a különbségek a rendelkezésre álló szolgáltatások és fórumok között. Mindenfajta erőszak ellen fel kell lépnünk a különböző politikák keretében a női karta, ami a Stokholmi program végrehajtásával kapcsolatos kommunikációt illeti, egyaránt fontos lehet. A tagállamok viszont nem hoztak létre megfelelő szabályozásokat a nők védelmére. Ezért azt várjuk a bizottságtól, hogy külön erre irányuló jogszabályjavaslattal álljon elő. Minimális követelményeket kell megfogalmazni, amelyek egy átfogó stratégia részét kell, hogy képezzék a nemi alapú erőszak elleni küzdelemben. Ezt a stratégiát és politikai kezdeményezést a közvélemény felkészítése kell, hogy kísérje, és Különösen arra gondolok, hogy egy európai évet kell kialakítani a küzdelem témájában. Nagyon fontos a szerződéses alapelvek betartatása, és egyértelmű választ várunk arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság mikor javasol hatékony intézkedéseket az önök szintjén. Köszönöm. Éppen képviselőnő, most pedig a zöldek és az EFA nevében Cornelissen képviselőnőt kérem másfél percben. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy a nemi alapú erőszak elleni küzdelem az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is prioritása. Közös célkitűzésünk van, amelynek mentén előreléphetünk az elkövetkező években. Bízok benne, hogy ezt a jelentést az áldozat védelmi csomag fontos összetevőjének fogja tekinteni a bizottság. A bizottság ugyanis ilyen csomag javaslatára tett ígéretet. Átfogó stratégiára van szükség az áldozatok támogatásában, illetve az erőszak fellépés más aspektusait illetően is. Például minimális segítségnyújtási szolgáltatást kell előírni, a nők számára menhelyet kell nyújtani, illetve pszichológiai és fizikai segítséget. A migráns nők, akiknek nincsen állandó lakóhelyük, különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak ez a jelentés nagyon sok fontos aspektusra kitér, és mi a zöldek bízunk benne, hogy ne szavazhatunk rá. De amennyiben a J preambulum bekezdés és a 19-es bekezdés belekerül, és kimondja, hogy a prostitúció jogot képez emberi jogot, anélkül, hogy különbséget tennénk az önkéntes és a kényszer prostitúció között, akkor nem tudunk igen szavazni. Nagyon fontos lesz a tagállamoknak a kontribúciója is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Cseszková képviselőnő következik két percben az európai konzervatívok nevében vážený pane předsedo vítám tuto zprávu evropského parlamentu. köszönöm elnök úr üdvözlöm ezt a parlamenti saját kezdeményezési jelentést és úgy gondolom hogy a tagállamoknak jogi intézkedéseket kell tenniük azért hogy meg tudják akadályozni a nők által elszenvedett erőszakot az egyik formája az erőszaknak a családon belüli erőszak. A családon belüli erőszak nem magánügy, nem a családnak a saját belső ügye. A ETR vállalja, hogy támogatja a családokat, támogatja az összes gyermeket, és így harcol a családon belüli erőszak ellen. Katasztrofális hatása van a családon belüli erőszaknak az összes családtagra, de különösen a gyermekekre. A gyermekek tanúi a családon belüli erőszaknak több alkalommal ismételtetten, és az a benyomásuk alakul ki, hogy ez a családi életnek a normál része, és emiatt sokszor a iskolában és később felnőtt korukban is erőszakosak lesznek. A nők elleni erőszak véleményem szerint tükrözi a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget. És hatása van ennek arra is, hogy a nőknek milyen a helyzete a társadalomban azok a nők, akik erőszakot, családi erőszakot kell, hogy elszenvedjenek, sokszor anyagilag függésben vannak, függenek pontosan az erőszak elkövetőjétől. Erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy felmérjük ezeket az erőszakos cselekményeket, és támogatást adjunk a társadalomban ezeknek a nőknek. Kampányokat kell indítani, tájékoztató kezdeményezésekre van szükség, hiszen sokszor a nők félnek arról, hogy publik, attól, hogy publikusan beszéljenek a saját tapasztalatukról, az elszenvedett erőszaktól. európai jogi intézkedésekre van szükség és különösen fontos az európai elfogadó parancs, ez is fontos eszköz lehet ezen a területen. Ének a felszólalását Figeiredo képviselőasszony zárja az egységes európai baloldal nevében. Um Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos jelentés. Itt egy általános globális politikai megközelítést alkalmaznak, hogy ezt erőszakot le lehessen küzdeni. A nem specifikus erőszak tekintetében intézkedéseket javasolnak, és büntetői jogi intézkedéseket is. Ezen kívül kitérnek az megelőzés területére is. Nagyon fontos az, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy ezek a nők emancipálódhassanak, nem szabad, hogy továbbra is bizonytalan munkahelyük legyen. A nőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az életüket a saját kezükbe vehessék. Gyakran előfordul az, hogy ezeket a nőket függőségbe kényszerítik, és ehhez tartozik a prostitúció is, vagy ide tartozik az az erőszak is, amelyet velük szemben alkalmaznak. A nők tehát gyakran nem tudják meghatározni a saját életútjukat. Itt az ideje annak, hogy most már a szavak szintjéről elinduljunk a tettek felé, Számos formája van az erőszaknak, de ez az erőszakforma a lehető legrosszabb, hiszen ez az emberi jogokat sérti meg. A nem specifikus erőszak nagyon negatívan hat ki a gyerekekre is. Ez azt jelenti, hogy ez az erőszak tulajdonképpen folytatódik majd, és ezért szeretnék egy kérést intézni a bizottság irányába, hogy a lehető leggyorsabban intézkedjenek, konkrét intézkedéseket tegyenek, hogy megvegyük a nőket. Áttérünk a más bejegyzett felszólalóknak a sorára. A sort Matera képviselőasszony kezdi. Két perc áll rendelkezésére. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Az összes erőszak forma elleni harc harcon belül a nők elleni erőszak elleni harc az eh, magyar elnökség egyik prioritása. Azt kérem, hogy hosszú távú intézkedéseket fogadjunk el politikai, szociális és jogi területen azért, hogy meg lehessen szüntetni a nők elleni erőszakot, és hogy ténylegesen el tudjuk írni a nők és férfiak egyenjogosságát. A parlamenten belül én voltam az egyik kezdeményezője az Európai Erőszak elleni és a nők védelméről szóló évnek. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság, amikor 2010-2015-ös cselekvési tervet fogadt el azért, hogy minden eszköze küzdjön a nők elleni erőszak ellen, ez fontos jelzés, és ennek konkrétumokra kell most már válnia az Európai Bizottság bejelentette, hogy idén stratégiai tervet fog indítani. Ebben a tervben jogalkotási csomag és gyakorlati csomag kell, hogy szerepeljen, azért, hogy a áldozatok megfelelő védelmet kaphassanak a nemzeti rendszerek részéről, a büntetőjogi és igazságszolgáltatási rendszerek keretein belül. A Beszések szerint a nők 20-25%-a Európában legalább egyszer elszenvedett erőszakot az élete során félmillió olyan nő él, Magyar, olyan él Európában, akiknek a nemi szervét csonkították. Ezek hatalmas és aggályos számok, és azonnali beavatkozásra van szükség az európai intézmények részéről. A nők elleni erőszaknak tragikus következményei vannak az egész családra. A nők elvesztik a családon belüli szerepüket, nem tudnak biztonságot nyújtani a gyermekeiknek, és a gyermekek közvetlen erőszak áldozatá válnak. A nők elleni erőszakot nagyon nehéz felmérni, hiszen sokszor maguk az áldozatok szégyelik magukat, és félnek feljelentést tenni. Végül emiatt tehát a Nehezebb az intézmények feladata, de még inkább szükséges. Zsimenez kollégához hasonlóan én is azt mondom, szüntessük meg, és azonnal a nők elleni erőszakot köszönöm. Estrella képviselő nőnek a, adomáta szót másfél perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék előadóként gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének. Kiváló ez a jelentés, és a frakcióm támogatását is kiérdemelte. A nők elleni erőszak nagyon súlyos emberi jogsértés. Tudjuk, hogy az erőszak áldozatai nagyon sok alapjogról kell, hogy lemondjanak, és az áldozatok ki vannak szolgáltatva egy csomó visszaélésnek, abúzusnak. Portugáliában sok erőszak áldozatául esett nővel volt módon beszélni. Egyesek közülük arról beszélnek, hogy egész életük szenvedésből áll. És gyakran a gyermekeik nyomására jelentik fel csak az erőszaktevőt. Olyan nővel is beszéltem, aki azt mondta, hogy amikor gyermekei felnőttek, akkor ők maguk fordultak a hatóságokhoz, mert nekik, a nőknek nem volt ehhez bátorságuk. Nagyon gyakran a gyermek felügyelet jogát vonják meg a nőktől, ugyanakkor nem védik meg a hatóságok őket. Nem szabad, hogy továbbra is ilyen helyzetekbe kerülhessenek a nők. nagyon sajnálatosak ezek az események, és magát a demokráciát sértik hiszen az ilyen nők az állampolgári jogaikkal nem tudnak élni. Mindjárt együtt kell, hogy fellépjünk e súlyos csapás ellen. Szépen most pedig eh, Wojciechowski képviselő urat. Végre egy férfit is hallunk a nők védelmében. Engedjék meg ezt a szubjektív megjegyzést. Kérem Wojciechowski urat. Dziękuję panie przewodniczący. Mamy na uwadze... Köszönöm szépen, elnök úr. A nők elleni erőszak kapcsán főként a háztatási erőszakkal kell szembenéznünk, és ezeket le kell küzdenünk a jogi eszközökkel, és ezért támogatom Svensson asszony jelentését. Van még egy másik formája is az erőszaknak, akkor, amikor az állam követel erőszakot a nőkkel szemben, amikor elveszik a gyermekeiket. Ez is egyfajta erőszak, és ezt gyakran csak kis okokkal igazolják. Volt, hogy azért vettek el a gyereket az anyjától, mert túl sokat imádkozott az anyja. Gyakran azt mondják, hogy túlságosan és szegény a, a szülő, és ezért viszik el a gyereket állami gondozásba. Vagy azért viszik el, mert a szülők veszekednek el egymá- egymással. Néha drámai eseményeket láthatunk akkor, amikor a rendőr viszi el a gyereket az édesanyától, vagy más hatósági alkalmazott. Európában egyre inkább leértékelődik a család, amiatt, hogy az állam beavatkozik néha a törvény ürügye alapján. Az, hogyha elveszik a gyermeket az anyától, attól, azáltal megfosztják a gyermeket és az anyától. Ezt nem szabad indokolni a szegénységgel. A szegény családokat támogatni kell, és a családi kötelékeket meg kell tartani. Skresdevská képviselőnőt két perces hozzászólására. Thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, Zadovoleniem... Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a parlamenti eh, ciklusban eh, sokrétű eh, megközelítéssel készült el a jelentés a női erőszak elleni küzdelemről, és ez lehetővé teszi, hogy ezt a negatív jelenséget elítéljük, küzdjünk ellene. Integrált megközelítésre van szükség, politikai, szociális, oktatási intézkedések együtt hozhatják csak meg a várt eredményt. Azonban az irányelv tervezet valószínűleg csak a nők elleni erőszak szűk témájával fog foglalkozni a bizottság bejelentése szerint. Nagyon fontos lenne, hogy a nők elleni erőszakot ne csak a nők a család szempontjából tekintsük, hanem lássuk azt is, hogy mennyibe kerül ez az egész társadalom számára. Másfelől pedig nem csak az erőszak elleni küzdelemmel kell foglalkozni, hanem bizonyos magatartás sémákkal is meg kell bélyegezni a nők elleni erőszak társadalmi elfogyagdottságát, illetve meg kell változtatni a gyermek felnevelésének módját, hogy az emberek minőségi életet élhessenek. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, nagyon fontos ez a jelentés. Úgy gondolom, hogy most már a tettek mezeére kell lépni, hiszen a nőkleni erőszakról nagyon sokat beszéltünk már, most meg is kell védeni a nőket. Köszönöm szépen. Beszólaló Boszkurt képviselőnő másfél perc áll rendelkezésére. Dank u wel, voorzitter. Ja, hier ben ik. Köszönöm szépen, elnök úr, itt vagyok. Az Európai Bizottság a Stockholmi programban azt mondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a nőkkel szemben erőszakot le lehessen küzdeni. Ebben a pillanatban azonban még nincsen kézzelfogható stratégia, pedig erre szükség lenne. A biztonság nagyon fontos, főként a legsérülők gyerekek számára ez vonatkozik, a nők nagy csoportjára is, akiket eh, hát érint a kényszerházasság, a nemi szervek csonkítása, illetve a becsületgyilkosság. Számos nőt érintenek ezek a témák Európában, megfelelő eszközökre van szükség, hogy ezzel szembenézhessünk. Ehhez kellene kutatások is, különleges figyelemet kell fordítani a gyakorlatban az áldozatokra. Ezért a bizottságnak a lehető leggyorsabban létre kell hoznia egy európai stratégiát annak érdekében, hogy nőkkel szembeni erőszakot le lehessen küzdeni. Speciálisan ügyelni kell itt a különböző káros gyakorlatokra. Ezt már holnap meg kell tenni, nem pedig 2012-ben vagy 2013-ban. Elfogadhatatlan az, hogy ez idáig az Európai Védelmi Parancs még nem jött létre, pedig erre nagy szükség lenne határokon átnyúlóan. Éppen nem látom Szimanszki urat, itt van valahol, a, neki adnám át a szót. Két percre. Panie Przewodniczący, nawiązując do moich przedmówców i do... Köszönöm, elnök úr. Az előttem elhangzottakhoz ahhoz kapcsolódóan és a jelentéssel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a nők elleni erőszak mindig is jelen volt a társadalmi életben. Több oka van, de az egyik olyan ok, ami miatt ez fönnmarad, az az, hogy alacsonyabb anyagi szinten élnek a nők, és a szakmai életben is a diszkrimináció éli őket, általában a munkaerőpiacon, alacsonyabb a jövedelmezésük. A nők vállalják ennek, a, vagy viselik ennek a következményeit, és azokat a következményeket is, amelyek abból erednek, hogy főleg ők nevelik a gyermekeket, hogy és sajnos ez ellen európai szinten nem harcolunk elég aktívan. A szakmai élet területén, illetve a nyugdíjjal kapcsolatban is hátrányos helyzetben vannak a nők, és igazságtalan a helyzet. Ezeket a területeket korrigálni kell. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk a teljes egyenjogosságát a nőknek attól függetlenül, hogy esetleg a szakmai élet helyett éppen a gyermekneveléssel foglalkoznak. És ez még fontosabb a demográfiai válság idején Európában. Ugyanolyan anyagi és gazdasági feltételeket kell biztosítani a nők számára is. El, meg kell, hogy szüntessük, vagy legalábbis csökkentsük ezekkel az eszközökkel is a nők elleni erőszakot sokszor el kell, hogy viseljenek olyan helyzeteket a nők, amelyek függőséget okoznak számukra. Jelenleg az Európai Parlamentnek most megvan a lehetősége arra, hogy korrigálja ezt a helyzetet, főleg olyan országokban, amelyekben a magas szintű szegénység miatt a nők helyzete még nehezebb. Épp ezért nagy üdvözlöm a jelentést, és köszönöm az előadónak, hogy figyelembe vezette ezeket a tényezőket, és konkrét javaslatokkal is ért. Köszönöm. Dig Bauer Edith

costa képviselőnőt kérem hozzászólására másfél percben. Köszönöm elnök úr, és uh, Svensson előadónak is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon jól tudjuk, hogy nők és a gyermekek elleni erőszak jelensége fokozódik egész Európában. Ezért is kérjük, sürgetjük, hogy a bizottság, ahogy már meg is ígérte, álljon elő a 2011-es teljesen átfogó csomagjával. Ebben uh, legyen benne a családon belül erőszak, a nemi szervek megcsonkítása, de vannak egyéb kevésbé látható erőszakok is. Például a terhesnők elleni erőszakok, vagy olyan nők, mint az én országom, akiket felszólítanak arra, hogy mondjanak fel a munkahelyükön, amikor kiderül, hogy terhesek, vagy családot akarnak alapítani. A média és a reklám is erősíti ezeket a hatásokat. A Mászron biztos asszony bejelentése alapján azt várjuk, hogy a Lisszaboni szerződés alapján most már megvan az alapja, és legyen -e is meg a fokozatabb harmonizációja a tagállamok között annak, hogy a nők és kiskorúak elleni erőszakot, mint specifikus bűncselekményt határozzuk meg. A támogatás, tanácsadás, a nem kormányszervezetekkel való együttműködés, legyenek összehasonlítható statisztikák, legyenek elemzések, hatástanulmányok arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet megelőzni az erőszakot az egyes tagállamokban, és hogyan lehet csökkenteni az erőszakot úgy gondolom, hogy közös a szándék a parlament tagjai részéről. Én is aláírtam azt a nyilatkozatot, hogy határozunk meg egész Európa számára egy évet, amikor végig gondoljuk, az gondolkodás éve lenne az erőszak elleni harc témájának. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig Bastos képviselőnőt kérem két perces hozzászólására. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! A nőkkel szembeni erőszak valóban nagymértékben megsérti az emberi jogokat, ezt már többen elmondták. És ez egy globális jelenség, kulturálisan és földrajzilag nincsen különbség. Egy olyan jelenséggel állunk szemben, amely nagyon gyakran a családokban fordul elő, olyan családokban, amelyek gazdaságilag gyengébbek, de nem csak ott. Ez egy olyan jelenség, amely igazából minden társadalmi csoportban megtalálható. Abból indulunk ki, hogy minden európai nőnek mint egy ötöde egyszer már megtapasztalta a fizikai erőszakot, tehát felnőtt korában legalább egyszer. Az kell, hogy a prioritásunk legyen, hogy támogassuk azokat a nőket, akik az erőszak áldozatává váltak, és ehhez közös erőfeszítésre van szükség. Jogi támogatásra van szükség, megfelelő nyomozásokra van szükség, és szükség van bizonyos menedékhelyekre is, ahol nők elmehetnek, és természetesen szankcionálni kell az elkövetőket. Azok a károk, amelyeket az erőszak okoz fizikailag és pszichikailag, azt nem lehet számszerűsíteni, de a társadalomnak is nagy terheket kell viselnie emiatt. Le kell küzdeni ezt a jelenséget, ehhez a szociális és politikai harmonizációra van szükség, és valóban meg kell valósítani az egyenjogúságot. Reméljük, hogy ezzel kapcsolatban lesz majd egy európai év, melynek során a nők elleni erőszak leküzdése fog a középpontban állni. Érzékenyé kell tenni az európai állampolgárokat is ennek irányába. Köszönjük szépen. Blinkevics úté képviselőnőt kérem egy perces hozzászólás. Ačiū, ponia pirmininkė. E, dėkoju Evai Britai Svensson už parengtą gerą pranešimą. Ir pranešėjos... Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a nagyon jó jelentésért. a jelentés nagyon jól leírja az erőszak különböző formáit, illetve hogy a nők ellen milyen emberi jogok elleni erőszakokat követke, követnek el. Itt nincsenek földrajzi, szociális vagy egyéb korlátok. A tavaly elfogadott Stockholmi program alapján az Európai Bizottság felállít egy stratégiát a nők elleni erőszak elleni harc céljából. A bizottságnak a azonnal meg kell kezdenie a közeljövőben ennek a stratégiának a megvalósítását. A szexuális kizsákmányolás, kényszerházasságok, nemi szervek megcsokintása, mindezek bűncselekmények, és visszafordíthatatlan módon érintik a nők egészségét és pszichéjét. Ezért nagyon fontos, hogy a szociális dolgozók, a rendőrség, a pszichológusok koordinált módon lépjenek föl, az erőszak elleni harcban. Szeretnék köszönetet mondani Marstrom asszonynak is, hogy támogatja a nem szervezeteket, amelyek ezen a területen dolgoznak. Azt is el szeretném mondani, hogy a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság idején az erőszakos cselekmények fokozódnak. Most pedig nem az utolsó bejegyzett hozzászólóként Flásikova képviselőnőt kérem egy percre hoci sa na násilie páchané na Köszönöm szépen. Elnök úr, a nők elleni erőszak és a nők elleni jogsértések már régóta ö, fontos témát jelentenek. Megállt kellene parancsolnunk ennek az erőszaknak. A családok is megszenvedik ezt a helyzetet, hiszen a biztonságos környezet vészel ezáltal a gyermekek, akik előtt az erőszak történik, gyakran az erőszak áldozatává is válnak. Ezért nagy szükség van erre az európai évre, a háztartáson belüli erőszak, nagyon súlyos jelenség a gyermekek esetében. Az idősebb nőket külön védeni kell. A személyes szabadságjogok sérülnek, amikor az emberkereskedelemről beszélünk. Nagyon fontos ezért, hogy hatékonyabb szankcionálás váljék lehetővé a súlyos esetekben. Mindenképpen ö, meg kell akadályozni, hogy ilyen súlyosan sérüljenek az emberi jogok. És most a, az azonnali hozzászólók, a kecsidi ájban hozzászólók következnek. 15 igénylés mutatkozik a téma fontosságára való tekintettel, és ö, mivel egy kicsit nyertünk időt a következőknek fogom megadni a szót kelly mikoláik luhan roithov tarabella dncil regner meissner nicolai wertmann morvai képviselőknek akiknek nem adom meg azoknak, nem, azoknak azért mert már szóltak a mai gyűléseken és gy is ki kell kiszélestettük a hozzászólókat. tehát mindenekelőtt kelly képviselő úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pontot szeretnék megemlíteni először is a nők erőszakot, másodszorban pedig a férfiak szerepét. Teljes mértékben elfogadhatatlan eh, a jelenlegi helyzet, oktatási eh, programokra van szükség, főként a fiatalok tekintetében, hogy tiszteljék a nőket, és kezelni tudják a dühüket. Eh, gyakran a nők erőszakot láthatjuk a filmekben. A második pont, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy milyen férfiak szerepe elő, megtörtént az egy külföldi országban, hogy meggyilkoltak egy házas párt egy hotelben, és úgy vélem, hogy meg kell nézni azt, hogy a férfiak hogyan juthatnak be a hotelekbe, a, a hotelben dolgozó férfiak hogyan juthatnak be a hotelszobába. Kérjük, tartsák be az időt, most már igazán nagyvonalúak voltunk a tarabella képviselő úrnak kérem adom át a szót egy percre. tarabella. Elnök úr, kedves kollégák, biztos asszony, üdvözlöm ezt a kiváló jelentést, ami az összes büntetőjog első erőszakos cselekménnyel foglalkozik fontos, hogy az Európai Unióban, ahol nagyon különbözőek a kultúrák, a tagállamok, a sokszínűség fennmaradjon, de ugyanakkor a, a nemi erőszak és a hasonló súlyos cselekmények megítélése nem különbözhet Lettországban például nem létezik a ház, páron belüli nem erőszak fogalma. Szlovákiában pedig tárgyal nem lehet jogilag megerőszakolni valakit. Nagyon sokan elbújnak a definíciók mögé, minimalizálják a bűncselekmények súlyosságát, ezért felhívást intézek az Európai Bizottsághoz, hogy egy hatékony menetrendet készítsen mindenfajta erőszakos cselekmény elleni küzdelemre. Következő hozzászóló Meissner képviselő asszony egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Egyértelműen láthattuk a vita során, hogy ez a bűncselekmény valóban megsérti, ez a tett megsérti az emberi jogokat. A gyerekek indirekt módon áldozatai a nők elleni erőszaknak, hiszen nagyon gyakran előfordul az is, hogy sok esetben a vetéléseket az erőszak okozta. Nem csak az erőszakot kell említeni, hanem a becsületbeli gyilkosságot, a, vagy a prostitúciót, a, a némi szervek csonkítást is meg lehetne említeni itt. A Svensson jelentés nem csak az esélyegyenlőségről szól, hanem arról is, hogy az esélyegyenlőség károsodhat az erőszak miatt. Ezen kívül a Lisszaboni szerződés értelmében már készíthetünk egy közös irányelvet Európában erre, és úgy vélem, hogy erre szükség van, itt kell előrelépni, mert ez egy határokon átnyúló európai problémát le kell küzdenünk. Igen, köszönöm szépen, most pedig Vertmann képviselő asszonynak adom át a szót egy percben. A nők elleni erőszaknak számos formája van, és ez továbbra is egy nemzetközi probléma, amelyet a nemzetközi közösségben mindig nem értett meg. Az erőszak használata azt jelenti, hogy az egészségét, a, a, az akaratát károsítani az áldozatnak. Az érintett nők korlátozó vannak a társadalmi életükben, például a munkájukban, abból kiindulva, hogy a nőkkel szembeni erőszak egy szociális probléma is, hiszen ennek hatása van a társadalmi költséget illetően is. A nők gyakran vannak veszélyben, a legtöbb ö, erőszak a nőkkel szemben családi körben történik, és ö, az ENSZ egyezmény, amely a diszkrimináció ellenességet írja elő a nők számára, ezt az úrnak is alá kell írnia. Kolási képviselő úrnak adom át a szót în calitatea mea de raportor din umbră doresc să ofer vystavenie jedinca akémukoľvek druhu násilia má ďalekosiahle deštruktívne dôsledky pre. destruktv következményei vannak a család és a társadalom számára az erőszaknak. El kell marasztalnunk a nők és a gyermekek elleni erőszakot. A családon belüli erőszak állítólag a vetélések többségének az okozója. A büntetőjog minden eszközét meg kell ragadni az ilyen cselekmények elleni küzdelemhez. Nagyon eljött az ideje annak, hogy a nőket megvédjük a béranyaságtól, és a genetikai kizsákmányolás következne ugyanis ez után a nők számára. És ez nagyon erőteljes ellentmondásban áll az emberkereskedelem, illetve az emberi szervek kereskedelmének tilalmával. Domna Dăncilă să ia Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Habár a nőkkel eh, szemben erőszak nagyon gyakran előfordul, vannak olyan tettek, amelyeket nem büntetnek meg. Gyakran előfordul az, hogy konfliktus helyzetben ö, eh, ö, eh, kerül erre sor. Vannak olyan országok, ahol nagyon sok az erőszakos tett a nőkkel szemben a prostitúció, a nemi szervek megcsonkatása, vagy a családon belül erőszak. A kislányok is kívánnak téve az erőszaknak. Az európai tagállamoknak mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy teljes mértékben megfelelő statisztikák jöjjenek létre a nemi alapú erőszakokat erőszakot illetően helyes statisztikákra van szükség, és ez alapján lehet intézkedéseket tenni ezen jelenség ellen. Az európai intézményeken belül is esélyegyenlőséget kell teremteni. Domná deputát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nikolaj úr kapja meg a szót. Mulțumesc și eu, domnule președinte. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Árnyék jelentéstevőként szeretnék a jelentés készítőjének gratulálni a jelentéséhez. Véleményem szerint most már el kell térni a formális eh, megvitatásától ennek a témának, hiszen koherens eh, és koncentrált eh, tettek nélkül, amelyek ezek, ezt a vitát követnék, anélkül a teljes vita értelmetlen. Tehát egy irányelvre van szükség. A gazdasági költségei a nökelni erőszaknak nem lettek megvizsgálva még eddig, de ezen jelentés előtt sem vizsgálták meg a gazdasági következményeket. Úgy véljük, hogy pontosan a gazdasági és pénzügyi válság idején az a költség, amelyet ez a jelenség eredményez, az több száz millió euróra is rúghat. Ezért meg kell próbálnunk nem csak gazdasági, hanem politikai és jogi eszközökkel is leküzdeni ezt a problémát. Köszönöm szépen. Morvai képviselőnő egy perces hozzászólása. Köszönöm szépen, gratulálok a raportőr kiváló munkájához. Büszke vagyok arra, hogy Magyarországon

deputat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, kitűnik ebből a jelentésből, hogy kétszer annyi dolgot kell tennünk annak érdekében, hogy a nőkkel szembeni erőszakot le lehessen küzdeni. Mind a tagállamok területén, mind pedig európai szinten. A DAFNE programot kell előtérbe helyezni, és minden ország, ahol tesznek valamit ez ügy érdekében, azokat be kell vonni ebbe a programba. Gyakran láthatjuk a pszichikai problémákat, és ezek a pszichikai problémák gyakran vezetnek erőszakhoz. Az Európai Unión belül a rendőrségeknek is együtt kell működniük, a jelenséget jól fel kell ismerni, és megfelelő intézkedéseket kell tenni ellene. A Stockholmi program területén is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Természetesen pénzügyileg is támogatni kell ezt, és a DAFNE programon lehetőleg jobb erre. Utát, az? Köszönöm szépen, most pedig Régner azt kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, hogyha esélyegyenlőségi kérdésekről van szó, akkor az Európai Unió mindig is éllovas, és mindig is fellép a nőkkel szembeni erőszakkal szemben. A jelentés leszögezi azt, hogy 33 milliárd euróba kerül évente. Ennyibe kerül az, amit az, az erőszak okoz. Úgy gondolom, hogy ezzel ki lehet, ki lehet fogni a szelet azok vitorlájából, akik túlságosan soknak tartották az intézkedési katalógust. Az oktatásról, egészségellátásról is beszél a jelentés, és ezt szeretném megköszönni a jelentéskészítőnek, hogy ezt megtartotta. Egy, egy kis gondot látok ebben a jelentésben, ezt szeretném kiemelni. Nagyon is koncentrálni kell a munkahelyi erőszakra is. Itt specifikusabb megfogalmazásra lenne szükség. És végül kérem, szólásra kérem Rojtová képviselő asszonyt egy percre, Mrs. Rojtová, the floor is yours. Eh, děkuji, pane předsedo. Vždycky, když vidíme v médiích příklady mrzačení... Köszönöm szépen, elnök úr. Minden alkalommal, amikor családon belüli erőszak áldozatait látjuk a médiában, nőket, gyermekeket, mindig azt kérdezzük, vajon hogy lehet, hogy a környezetük ilyen sokáig nem tudott róla. Az Európai Bizottság kezdeményezése tartalmaz-e javaslatokat diagnosztikai eszközökre, rendszerekre az egészségügyi intézményekben, amelyek jelezni tudnák az ilyesmit, illetve hogyan lehet segítséget nyújtani. Fontos lenne felkészíteni a közvéleményt, illetve a bírák képzésében is fontos lenne, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a dolgokra. Nulla toleranciára van szükség, különösen a nemi szervek csonkítása esetében. Az áldozatoknak segítséget kell nyújtani. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, hogy elkészítette ezt a jelentést, és én nem fogok a J pont ellen nem fogom a J pontot megszavazni, ugyanis itt nekem problémám van. Köszönöm. Szót újból Malmström biztos a bizottság nevében szóljon hozzánk. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon fontos vitát arról a témáról, ami mindenkinek nagyon fontos. És még egyszer köszönetet szeretnék mondani az előadónak és az árnyék előadóknak is a jelentés elkészítésért. Ahogy a bevezetőben mondtam, több intézkedést tervezünk ebben a témában. Az áldozatjogi csomag nagyon fontos, a következő hónapokban fog elkészülni. Aztán általában a ö, nemek egyenlőségéről szóló szakpolitikánkat is most alakítjuk az Európa Tanács nők és családon belül erőszak elleni intézkedéseinek az átvétele is rendkívül fontos a számunkra. Az Európai Unióhez csatlakozni fog, és ez jogi kötelezettségeket fog majd jelenteni. Szeretném megemlíteni két másik javaslatot is, amelyet elfogadtunk, illetve önök fogadtak el, irányelv az emberkereskedelem elleni harc témájában. Ebben nagyon sok megelőző és támogató áldozat, támogató intézkedés szerepel nők és gyermekek esetében is, akik szexuális vagy másokból emberkereskedők áldozataivá válnak. A sérülékeny emberekkel közül, különösen foglalkozunk, például a menekült jogi csomagban, olyan nők esetében, akik szexuális erőszak áldozatává válnak. Hatalmas a probléma, és szégyeni való, hogy az Európai Unióban napi félelmet kell, hogy megéljenek nők és fiatal lányok. Félnek a szexuális kihasználástól, kizsákmányolástól, sokszor azoktól az emberektől félnek, a fértől, a partnertől, aki a legközelebb kéne, hogy hozzájuk álljon. Cselekednünk kell, és konkrét eredményeket kell, hogy elérjünk. Ez az emberi jogoknak talán az egyik legborzasztóbb meg erőszakolása. Nagyon nagyban hozzájárultak a vitában ahhoz, hogy itt nem, tehát hangsúlyozták, hogy itt nem olyan nőkről van szó, itt női jogokról van szó, emberi jogokról van szó. Együtt kell, hogy dolgozzunk, nők és férfiak, együtt kell, hogy harcoljunk ezzel ellen a borzasztó jelenség ellen és olyan Európát kell, hogy megcélozzunk, ahol a nők és a fiatal lányok nem kell, hogy féljenek az erőszaktól, csak azért, mert a gyeng, úgynevezett gyengébb nemhez tartoznak. Thank you, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos asszony. Svensson asszony a szó, az előadóé, kérem, foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a bölcs szavaikért, és köszönöm szépen azt a fajta eltökéltséget is, amit láthattam a kollégák részéről. Le kell küzdenünk ezt az erőszakot. Az Európai Bizottságnak szeretném elmondani azt, hogy mi várunk az áldozatokra vonatkozó intézkedéscsomagra és hogy támogatni tudjuk az áldozatokat, de szükség van egy irányelvre az erőszak leküzdését illetően is. Nem kell minden egyes szabával egyetértenének a jelentésnek, a lényeg az az, hogy igen mondjunk erre, hogy erős jelzést tudjunk küldeni a bizottságnak, hogy szükség van az irányelvre. Meg kell mutatni ezeknek a nőknek, hogy nem szabad szégyelni magukat azzal, hogyha igent mondunk a jelentésre, akkor rámutatunk arra, hogy a tettesek a hibások, és nem a nőknek kell magukat szégyelniük. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon sok olyan nő van, akik eh, a civil társadalom támogatásával élték túl ezt a helyzetet. A nőszervezetek munkájának köszönhetően élték hát túl ezeket a helyzeteket. És nagyon fontos az, hogy ne csak nekik kellene viselni a felelősséget azért, hogy segítsenek ezeknek a nőknek. A legfontosabb az az, hogy a hallgatást megtörjük, támogatást kell adni ezeknek a nőknek, és szeretném kiemelni azt, hogy mennyire fontos az, hogy megmutassuk azt, hogy eh, itt valóban egy problémával állunk szemben. Látnunk kell azt, hogy ez minden társadalmi csoportban jelentkezik, nincsenek specifikus csoportok, ez minden társadalmi csoportban megfigyelhető. A képviselőknek azt mondom, hogy tegyünk valamit ez ellen. Nem elfogadható az, hogy a nők ilyen körülmények között kell, hogy éljenek. A nők maguknak és gyermekeik számára egy jobb jövőt tudnak teremteni, de ehhez kell a mi támogatásunk. Még egyszer hadd mondjak köszönetet a kollégáknak az eltökéltségeket. Együtt, együtt sikerülhet. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egyházi emberként én a vallási humanizmusról mondanék egy mondatot. Isten az ő képére teremtette az embert, az asszonyt, nem szabad bántani a nőket erőszaknak kitenni. a vitát ezzel berekeztem holnap twelve órakor lesz a szavazás. köszönöm szépen a figyelmet.